morning everybody and welcome to the Petitions Committee meeting. Üdvözlök mindenkit a petíciós szakbizottság ülésen, és üdvözlöm a petíciót benyújtókat is, illetve kollégákat, illetve azokat, akik hallgatnak bennünket az interneten. És akkor meg is kezdeném az ülést. Azt kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet minél gyorsabban. A napirend második pontja a napirend elfogadása. 53-as pontot töröltük, további információt kapunk a bizottságtól, a petíciót azonban nem kívánják lezárni. Ha nincs ellenvetés, mondja a bizottság, ha nincs ellenvetés, akkor a napirendet elfogadottnak tekinthetjük, és rátérhetünk a 3-as napirendi pontra. Április 18-19-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, és hogyha nincsen ellenvetés, akkor ezeket elfogadatnak tekintjük. Nincs bejelenteni valom, ezt majd délután fogunk erre visszatérni, a koordinátorok ülésére akkor fogunk rátérni, sajnos nem lehetek itt, mert a fiam most érettségizik, és vissza kell mennem Svédországba, de az alelnök itt lesz, és biztosítja majd, hogy izgalmas és érdekes hangulatban teljen a délután. Én nem kértem más egyéb ügyben senki szót, úgyhogy térjünk rá a 446-os petícióra, helyi Schindler. Nem, én szeretnék szót kérni egy percre, ha lehet, köszönöm. Az 51-es petícióval kapcsolatban? Igen, a kompenzációk témájával. Tudom, hogy a témát szeptemberben tűzik napirendre, de szeretnék néhány szót föl, elmondani és egy kérdést föltenni. A bizottság úgy döntött, hogy küld egy levelet az elnöknek és a, a görög hatóságoknak a német kártalanítással kapcsolatban van-e ez elküldték-e, és van-e válasz, mi a válasz tartalma? És még egy dolog, a petíciót benyújtók nevében az európai közösség reagálása elfogadhatatlan és provokatív. Úgy tűnik, hogy a két ország bilaterális ügyéről van szó, az európai közösségnek nincs joga beavatkozni, de az Európai Unió a bilaterális, sőt belügyi vitákba is beavatkozik. A világ minden részén, akkor is, hogyha ehhez nincs joga. Van itt egy kérdés, amelyet fel kell tennünk, és amelyet, amelyre választ várunk a bizottságtól hogy produktivitát folytathassunk. Az Európai Unió elfogadja-e a e, háború utáni rendezést a német e, kártalanítással kapcsolatban, amelyre alapozzák a görögök a e, követelésüket. Ezt elfogadja-e az Európai Unió, vagy nem? Ez az ügy lényege. Maria Szúria szó. Köszönöm szépen. Ami a felvetett ügyeket illeti, azt szeretném elmondani, hogy a görög demokratikus hadsereg, illetve a pán hellen ellenállók által benyújtott petíciót elfogadottnak, elfogadhatónak tekinthettük. Levelet küldtünk az Európai Bizottságnak, a német kormánynak és a görög kormánynak, és ezek után megkaptuk az Európai Bizottság véleményét, mely szerint nem elfogadható a petíció, mert ez nem az Európai Unió kompetenciája, és ezért eh, ezt le kell zárni. Eh, ezért, eh, de ezzel kapcsolatban mi adtunk ellenvéleményt. Németország és Görögország nem írt alá békeszerződést. Ez egy súlyos kérdés, amely a németek által fizetendő kártérítésre vonatkozik, és ezzel igenis foglalkozni kell a szakbizottságunkban. A petíciót benyújtókat azért érinti ez, mert sokan közülük több ezer áldozatot képviselnek, illetve áldozatok hozzátartozóit, áldozatokat a német megszállók kivégezték. A mi értelmezésünk szerint ez összefügg azzal a háborús kölcsönnel, amelyet rá kényszerítettek Görögországra. Ez hatással van a görög költségvetésre is, hiszen hogyha ezeket hogyha megkapnánk a kártérítést, akkor költségvetési többségben lenni, többletben lennénk. Ezeket az ellenérveket mind benyújtottuk, és a következőket szeretném elmondani. Múlt pénteken írásos ellenvetéseket nyújtottunk be a bizottsági titkárság ajánlásai alapján, hogy az ügyet lezárjuk. Azt gondoljuk, hogy az ügyet nyitva kell tartani. Ez szeptember 8-áig nyitva is marad. És minden további információt be fogunk nyújtani, amelyre szükség van ahhoz, hogy meggyőzzük a petíciós bizottságot arról, hogy tovább kell lépni az ügyben. Én azt kértem, hogy nyújtsanak be egy anyagot a görög kormánynak, illetve a német kormánynak, és az írásbeli álláspontjukat osszák meg az ügyben. Szeptember 8-áig van időnk dönteni, még akkor is, hogyha a petíciót benyújtók, már most panaszkodnak, hogy a titkárság le akarja zárni ezt az ügyet. Azt gondolom, hogy a koordinátorok számára fontos nyitva tartani ezt a kérdést szeptember 8-áig. A koordinátorok így döntöttek, és eh, én be fogom nyújtani a e, érveket. Az 51-es pont. Eberias úr már kérte, hogy ezt vegyük le a listáról a két hónapos eh, a két hónapos határidővel. A mai vitának nem képezi tárgyát ez a téma, nem zártuk ezt le, és ami a leveleket, illeti ezeket elküldtük az állandó képviseleteknek tájékoztatásra, és ennyi. Úgyhogy ezzel azt hiszem, hogy ön is elégedett lehet, kedves kollégám. Úgyhogy nincs a mai napi renden, és arról fogunk beszélni, ami a napi renden van. A 446-os a 446-os petíció, megadom a szót a petíciót benyújtóknak, Jacqueline Cotteril és Jacqueline McLennan képviseli az 557-es petíciót, benyújtót. Be, be, megadom a lehetőséget a petíciót benyújtóknak. Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel adózom a petíciós bizottság előtt. Én már volt tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy, mennyi, hogy, hogy védtek meg engem a környezetvédelmi károktól a településemen. Azonban itt most a szavazati jogokról van szó. Schindler úr ügyére szeretnék utalni, akik, aki arra utalt, hogy ha 15 évnél tovább külföldön élnek brit állampolgárok, akkor nem vehetnek részt a brit szavazáson. Most egy referendumra kerül sor, és például Spanyolországban a referendumon sok brit állampolgár részt vehetett, már csak 15 napunk van, e, e, vagy három hetünk van a referendumig. A House of Lords kiterjesztette a választók, vagy a szavazatot leadhatók körét, hogy ő magukra vonatkozzon ez, de én rám még mindig nem vonatkozik. Az európai állampolgárok nevében én azt gondolom, hogy most nekem nincsen lehetőségem részt venni a szavazáson, a döntéshozásban, és az intézményeket erre figyelmeztettük, és most kapkodnak és próbálják megoldani ezt a problémát. Mi a bizottságot is tájékoztattuk erről 2013-as Citizenship Reportban és a 2014-es bizottsági nyilatkozatban és tagállamoknak adott ajánlásban. A brit petíciós bizottság az ezen bizottság által küldött levélre reagálva azt mondta, hogy bekívánnak nyújtani egy jogszabálytervezetet eh, a több mint 15 évi külföldön élő brit állampolgárok szavazására vonatkozóan. Hogyha ez sikerül, akkor ez nagy eh, siker lenne, eh, de most egy, kivételesen megengedhetnék azt, hogy kivételt képezzenek azok, akik külföldön laknak. Az brit nagy-Britannia nem eh, adja meg a demokratikus jogainkat, és az Európai Uniónak se sikerült biztosítania az, hogy szavazhassunk. A második petíció második része az eh, több millió európai polgára vonatkozik, akik más tagállamban élnek, dolgoznak és fizetnek adót. Semmilyen eh, lépésre nem került sor. Én Spanyolországban eh, engem megválasztottak eh, eh, önkormányzati képviselőnek, és Az Európai Uniót most azért támogatják, mert nem, azért támadják, mert nem demokratikus, és az elit irányítja. Itt az ideje, hogy azonnal reagáljon az Európai Bizottság, és biztosítsa, hogy minden polgár szavazni tudjon. A 2014-es ajánlásában az Európai Bizottság elmondta, hogy a szavazáshoz való jog alapvető jog, és az, az is elhangzott, hogy ez nem privilégium. Vannak mindenféle jogi érvek, és a szerződés a demokratikus jogokról is szól, és ezt meg kellene vizsgálni. A politikai párbeszéd, ami párbeszédet illeti, ez a szakbizottság, a jogi szakbizottság és az Európai e, Bizottság kellene, hogy megvizsgálják közösen ezt az e, e, szavazati jog kérdését. A 2014-es közleményben is szerepelt ez. Azt kérem az Európai Bizottság képviselőitől, hogy mondja meg, hogy ezeket az ajánlásokat a tagállamok miért ignorálták. Az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy az ő ajánlás prioritásait betartsák, és milyen hosszú távú vízióra számíthatunk a lakhely, lakhely szerinti országban való szavazással kapcsolatban. Az Európai eh, Unió remélhetőleg garantálni tudja eh, azokat a jogokat, amelyeket leír papírra, és örülnék, hogyha egy év múlva is az Európai Unió állampolgárának mondhatnám magam. Nagyon fontos a folyamatos támogatás és fellépés. Biztosítani kell azt, hogy egyetlen polgár se veszítsen el semmilyen jogát, anélkül, hogy részt vehetne az arról a jogról szóló szavazáson. minden kampányt, minden Európai Uniós állampolgár jogáért kampányt kell folytatnunk, és a szabad mozgásnak automatikus következménye kell, hogy legyen, hogy az emberek a lakájuk szerinti országban is szavazhassanak. Folytatnom kell a harcot ezért a demokratikus jogért. Remélem, hogy csatlakoznak hozzám, nyitva tartják a petíciót, és a demokratikus változásért szállnak sikra. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Megadom a szót, nincs túl sok időnk, de megadom a szót önnek. Sajnos nem halljuk a hozzászól. Igen? Tisztelt eh, parlamenti képviselő, tisztelt Hölgyeim és Uraim, Jacqueline McLennan-nak hívnak, és az RC petíciót benyújtott támogatom. Az Egyesült Királyságnak nem szabadnak kizárniuk az Egyesült Királysági eh, polgárokat, akik a más Európai Uniós tagállamban élnek több mint 15 évre a referendumról való szavazásról, mert ez drasztikusan, drámaian hatással lehetne a referendumra. Természetesen ez a referendum, ez a június 23-ai referendum, három hét múlva lesz ez az Egyesült Királyságban és hogyha ez a referendum a Brexithez vezet, akkor ez az Európai Unió történelmében kulcsfontosságú pillanat lehet. A referendum feltételeit az EU referendum jogszabály határozza meg, 2015. december 17-én fogadták el, és ez a 15 éves szabályt is tartalmazza, amely szerint Egyesült Királysági polgárok nem vehetnek részt a szavazáson, hogyha több mint 15 éve külföldön élnek. Az a petíciót benyújtó az Egyesült Királyságbeli állam, Egyesült Királyság állampolgára, de 93 óta Olaszországban él. Én 87 óta élek Belgiumban, de brit állampolgár vagyok, de nem vehetek részt a szavazáson és a, pedig a szavazaton való részvétel joga az én országomban alapvető al, alkotmányos jog. Az én véleményem szerint ez a szabály nem demokratikus, nem fel, nem igazságos és nem legális. Körülbelül két millió brit állampolgárt érint ez a szabály, és akik nem tudnak részt venni a, a, a, a népszavazáson. Az én véleményem szerint, az én véleményem nem csak egy szélsőséges, nem egy szélsőséges vélemény, eh, hanem az Egyesült Királyság eh, eh, kormánya is támogatja ezt, és meg is akarja változtatni ezt a szabályt, de nem tudta ezt megtenni a népszavazás előtt, ez egy, ugyanis egy, ez a referendum egy rövidtávú politikai öm, ügy. Schindlerrel eh, együtt én az EU eh, e eh, Egyesült Királyság népszavazás jogszabály felülvizsgálatát kérjük. Ez ugyanis szembe megy a szabad mozgással, az európai polgárság jogai valamelyet az európai szerződés fektet le. És azt mondtam, hogy ezen jog gyakorlásától elrettent ez a jogszabály. Ez el szembe megy az Európai Uniós szerződéssel, illetve az alkotmányos joggal. Három bíróságon voltunk, a legfelsőbb bíróságon, a fellebezési bíróságon, és még egy bíróságon sajnos az, mind a három bíróság elutasította az érveinket. Azt mondtuk, hogyha veszítünk, hogyha az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy el, kilép az Európai Unióból, akkor mi brit állampolgárok már nem lehetünk, nem leszünk európai uniós állampolgárok, és lehet, hogy ennek eredményeként vendégmunkások leszünk például Belgiumban. Tehát ez a referendum sokkal inkább hatással lesz olyanokra, mint én, mint azokra, akik az Egyesült Királyságban élnek. Most van egy olyan ítélet, amely az Európai Unióról szóló szerződés 50-es cikkét értelmezi, a tagállamoknak így most lehetőségük van kilépni az Európai Unióban, és azt mondjuk, hogy ez a szavazati jog megváltoztatása nem mehet szembe a szabad mozgási jogával egy általános népszavazáson, és egy ilyen jelentős népszavazáson, mint ez. Azt hiszem, hogy a helyzet iróniája az az, hogy az Európai Uniós állampolgárok az Egyesült Királyságban alapvető politikai jogtól esnek el, és ezt az Európai Uniós intézmények is felismerik. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság, amely válaszolt Harry Schindlernek egy levélben, és azt mondja, hogy az ajánlás, amelyet elfogadtunk, amely a tagállamoktól azt kéri, hogy biztosítsák, hogy a polgáraik továbbra is szavazhatnak. Azt hiszem, hogy ez egy elég kiegyensúlyozott megkötelezettség volt, mondja az Európai Bizottság, az én vélemény szerint ez azonban nem. Az európai intézményeket azt kér, től azt kérem, hogy akik felismerték, hogy az Európai Uniós polgárok teljes részvétele eh, átfogó részvétele az európai demokratikus életben az Európai Unió érdeke. Az intézmények, amelyek ezt felismerik, ezeknek kötelességük biztosítani, hogy az Európai Unióban a polgárok jogait védjék meg és tartsák fent. Ez nem történt meg az Egyesült Királyságban, Harry Schindlerrel együtt bírósághoz kellett fordulnunk, hogy ezt elérjük. Azt kérem az európai intézményektől, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a több mint két millió brit állampolgárt érintő öm, problémát oldja meg az Egyesült Királyság. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök, és most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak, Mosszamel úrnak. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság valóban nagyon fontosnak tartja azt, hogy az EU eh, polgárok teljes mértékben részt vehessenek az Európai Unió demokratikus életében. És 2014-ben, amire a petíció benyújtója is utaltak, a bizottság éppen ezért fogadott el ajánlásokat. A cél az volt, hogy jobban részt tudjanak venni az EU e, polgárok, e, akik a szabad mozgás lehetőségével élnek az unión belül. De ez egy ajánlás volt, tehát jogilag nem kötelező, e, nem jogszabály, de felhívtuk az érintett tagállamokat, így az Egyesült Királyságot is arra, hogy biztosítsák azt, hogy állampolgáraik élhessenek a szavazati jogukkal, a választásokon részt vehessenek, és amennyiben részt vesznek az továbbra is az ország politikai életében. A bizottság nyomon követi az ezzel a kérdésekkel kapcsolatban az érintett tagállamokban zajló vitát, és a bizottság leszögezi, hogy az Egyesült Királyságban is zajlik az ilyen diskurzus. Az Egyesült Királyság folyamatosan kötelezettséget vállal, hogy megszünteti a külföldön élő brit állampolgárok kvázi szabadati jogtól való megfosztásának a jelenlegi helyzetét, és biztosítják a több mint 15 éve külföldön élő állampolgárok számára is, hogy részt vehessenek a brit választásokon. De az Európai Bizottságnak nincs sajtános hatásköre, hogy a választási jog területén lépjen. Az alapszerződés 22. B pontja azonban kimondja azt, hogy az Európai Parlamenti és a állandó lakhely szerinti országban való eh, választásokon való részvétel jogát mindig az adott tagállam szabályozza. Tehát az Európai Uniónak eh, nincs általános hatásköre arra vonatkozóan, hogy eh, akár tagállami referendumokon hogyan szabályozzák a részvételi jogot. Ez ugyanis minden tagállam hatáskörébe tartozó kérdés. Az elhangzottak fényében ezért a bizottság nincs olyan helyzetben, hogy megállapítsa azt, hogy bármilyen EU jog sérült volna ebben az esetben. A bizottság sajnálja, de ezért ezzel az ügyjel nem tud tovább foglalkozni. Köszönöm szépen. Most eh, megnyitom a vitát. Jude Curtin eh, Darlingnak adom meg először a szót, de először először, még mielőtt ezt megtenném, hadd gratuláljak a születésnapjához, ami ma van. Köszönöm szépen. Hát nincs nagy jelentősége a születésnapoknak, amikor az országunk jövőjéről hamarosan egy referendum fog dönteni. De mindenképpen köszönöm a petíció benyújtóinak azt, hogy eljöttek, hogy itt vannak és ismertették eh, a szakbizottságnak az aggájaikat. ezek a petíciók már nagyon régóta vannak nyitva, és szégyen, hogy most három héttel eh, az euróról szóló referendum előtt foglalkozunk itt ezzel. Mondhatunk szép dolgokat, tehetünk szép nyilatkozatokat, de a valóság az, hogy igazából most már nem tudjuk befolyásolni a, a táridőket, a, a regisztráció, ha, ugyanis öt nap múlva lezárul, ezért a referendum esetében már nincs mit tenni. De a szavazati jogtól való megfosztása a szélesebb csoportoknak, ez továbbra is probléma. A Labour párt nem foglalt állást ezzel kapcsolatban, hogy ezt a 15 év szabályt vissza akarja vonatni. Az EU referendummal kapcsolatban azt kellene biztosítani, hogy a fiatalok, akiket különösen sújt majd a referendum eredménye, szavazhassanak, hiszen például a skót népszavadásban már a 16 éves sek is részt vettek a szavazáson, a népszavazáson. Kiket érint a legjobban ez a referendum? Hát pont ő, nekik nem, ők nem hallathatják a hangjukat, hiszen a fiatalok majd eldöntik, hogy maradnak-e, vagy, vagy elmennek. Az EU expetek is élnek az Egyesült Királyságban. Ugye gyakran beszélünk arról, hogy, az, hogy brit állampolgárok élnek külföldön, de hát ez fordítva is igaz. Tehát az Egyesült Királyságban élő EU-s expetek sem vehetnek részt a választásokon, akkor sem, hogyha hozzájárulnak a brit gazdaság fejlődéséhez, adót fizetnek, stb. És itt is ez a 15 éves szabály kapcsán azért elég ironikus, hogy így elhangzott ez, hogy két millió embert érint ez, akik tulajdonképpen az EU intézményekben, az európai politika területén képviselik az Egyesült Királyságot, tehát az ország érdekében dolgoznak külföldön, és ott vannak azok, akik így az Európai Unió által felkínált lehetőségekkel éltek, hiszen az EU-s tagság biztosítja a szabad mozgását az embereknek. Ezt leszögezve, nem mi vagyunk az egyetlen ország, tagállam, ahol ilyen a helyzet. Ausztria, Ciprus, Dánia, Magyarország, Írország, Málta E, is olyan országok, ahol korlátozzák az országon kívül élőek e, szavazati jogát. Tehát ez egy tágabb értelemben vett e, európai kérdés június 23-a után is, hogyha a petíciós bizottság tagjaként tovább fogok küzdeni, hogy egész Európában ezeket a jogokat biztosítsuk. Sok minden elhangzott már a petíció benyújtói és a bizottság képviselője is összefoglalta a helyzetet. Már Vivian Reding biztos alatt, és most Franz Zimmermann alatt is ez a kérdés ott volt a bizottságnál hogyha egyszerűen biztosított a szabad mozgás joga. Ez alapelv kell, hogy legyen az Európai Unióban, és ehhez nem fér össze a szabadjogtól való kvázi megfosztás. Franz Timmermans látogatott nemrég a petíciós bizottsághoz, és itt megválaszolta a polgárságra, illetve választőjogra vonatkozó kérdéseket, és kötelezettséget vállalt, hogy közvetítő szerepet fog felvállalni olyan tagállamok felé, ahol szükséges lenne a szavazati jog teljes kiterjesztésére, biztosítására. Mert hát kérdezem a bizottságtól, hogy mit tett a bizottság ilyen közvetítő szerepben? Egyáltalán csináltak-e valamit? Megkeresték az Egyesült Királyság kormányát, vagy más hasonló helyzetben lévő kormányokat? Vagy a bizottságnak az a véleménye, hogy hát most már adottak a tények, és már semmit nem lehet tenni. Az előbb hallott bizottsági válasz alapján attól tartok, hogy hát ez a hozzáállás jellemzi a bizottságot és számomra ez fundamentális, alapvető kérdés. Tudjuk, hogy ajánlást fogalmazott meg a bizottság. Most mi a következő konkrét lépés? És nekünk, mint petíciós szakbizottságnak fel kellene hívnunk az érintett országok kormányait eh, arra, hogy eh, eh, kezdjenek egy párbeszédet az Európai Parlamenttel, mert, és hogyha a tanácsnak és a bizottságnak kell dönteni, akkor a tanácsot is be kell ebbe vonnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Angela. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtójának, hogy eljött ide, és hogy elmondta a véleményét. Ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma az Európai Unión belül. Sajnos nem egy elszigetelt eset ez, amiről az imént tudomást szereztünk. Például több százezer ember hasonló helyzetben van, Spanyolországban is, illetve Spanyolországból elmentek ezek az emberek más tagállamokba, hogy dolgozzanak, és ők is hasonló ö, problémákkal küzdködnek, hiszen a külföldön élő spanyol állampolgároknak csak a 2,3%-a szavazott az előző spanyol önkormányzati választásokon 2010-ben. Aztán nagyon kevés volt olyan is, több mint két millió emberről van szó egyébként, akik külföldön dolgozik, csak, de csak alig több mint százezer tudott a legutóbbi általános választáskor szavazni. nagyon bonyolult ennek egyáltalán a kérvényezése is. A szabad mozgás elve létezik, illetve a szabad letelepedés is létezik, mint jog, tehát bárki bármelyik tagállamban letelepedhet. Szerintem, hogyha ilyen esetben diszkrimináljuk az embereket, és nem engedjük meg, nem biztosítjuk számukra a szavazás lehetőségét, az mindenképpen elítélendő. Fontos hogy ez a petíció nyitva maradjon, és szerintem csoportosítani kéne más olyan petíciókkal, amelyek hasonló témáról szólnak, például a spanyol eset is ilyen, és szerintem föl kell kérni az Európai Bizottságot arra, hogy a 2011-es ajánlását legalább eh, valamilyen módon eh, értékelje újra mit gondol az Európai Bizottság a fejleményről, hogy a tagállamok követték a bizottsági 2014-es 2014 ajánlásokat, illetve kérünk egy jelentést a bizottságtól, hogy pontosan mi a helyzet, hogyan gondolják megoldani ezt a problémát, illetve ezt a fajta marginalizációt hogyan lehetne megelőzni, ez egy alapjog, amit megvonnak az emberektől. Thank you. Soledad. Soledad, Soledad következik. Köszönöm, elnök asszony. Muy breve, no? El concepto de ciudad... Az európai polgárság fogalma alapvetően kapcsolódik a szabad mozgás jogához, illetve a szabad letelepedés jogához, bármelyik európai polgár bárhol letelepedhet az Európai Unióban. Ez az alap. Még sok más ehhez kapcsolódó jog van. De ez, az alap, ez a kiindulási alap. Kérdés az, hogy hol lehet élni a szavazati joggal. De ne feledjük, hogyha nem szabályozunk, az azt jelenti, hogy mindenki abban az országban szavazhat, legalábbis én így értelmezem, ha nem szabályozok, akkor mindenki szavazhat abban az országban, ahol született, tehát ahol, ahol az állampolgársága köti. Így aztán a brit polg, állampolgárság esetében azok is szavazhatnak, akik az országon belül élnek, de azok is, akik az országon kívül. Úgy tűnik, hogy a brit hatóságok nagyon restriktíven értelmezik ezt. Én úgy vélem, hogy a szavazáshoz való jog az általános szavazásokkor mindenképpen kötelező érvényű, sok esetben ugye konszenzusra van szükség ahhoz, és ez egy nagyon komoly változás lenne, hogyha lakhely szerint szav, lakhely szerint kapná meg az illető európai polgár a szavazati jogát. Ehhez az kéne, hogy minden egyes európai tagállam ebbe beleegyezzen. Nézzük a brit esetet. A brit, a brit bíróság kimondta az ítéletét a jogszabályok alapján, az ottani jogszabályok alapján. Szerintem ez egy alapjog, hogy az ember szavazhasson. Mi szeretnénk azt, hogyha ezt a témát alaposan megvitatnánk, körbejárnánk, a Libében kéne kérni egy jelentést, hiszen nem lehet megtagadni valakitől a szavazati jogát az Európai Unióban. Remélem, hogy ez a vita majd tényleg sorra kerül valamikor, ez egy elég fontos népszavazás, amikor arról döntenek, hogy Nagy-Britannia kilépjene az Európai Unióból vagy sem. Ez egy nagyon, ez egy nagyon érzékeny kérdés, és azt hiszem, hogy szívügyes sok mindenkinek. Fontosnak tartom tehát, hogy bármilyen állampolgáról is van szó, az szavazhasson saját országában ilyen kérdésekben. Köszönöm, Pál következik. Thank you. Uh, I would like, uh... Köszönöm szépen. Szlovákul szeretnék beszélni. Elnök asszony, a néppárti frakció képviseletében azt szeretném mondani, hogy mindig örülünk e, annak, amikor a polgárok a jogaikért e, küzdenek. Ez a demokrácia alapelve, támogatjuk ezt a kezdeményezést is. Egyetértek azzal, hogy itt egy összeurópai problémáról van szó, és azért különösen örülök annak, hogy mi is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. További párbeszédre van szükség, hogy azok az országok, akik elég restriktíven reagálnak, kiigazítsák pozitív módon a saját jogrendjüket, és pozitív példákat kövessék. A helyzete kapcsolatban hogy mondjam még el azt, hogy örülök annak, hogy az Egyesült Királyság kormánya szeretné módosítani ezt a jogszabályt. Ez jó, de sajnos nincs elég információnk arról, hogy mikor, hogyan kívánják ezt megtenni, és folytatnak-e párbeszédet a petíció benyújtójával. Talán jó lenne az illetékes brit szervekhez fordulni, hogy több információnk legyen, és később egy jó megoldás után majd le tudjuk zárni a petíciót és sajnálatomra azt kell, hogy mondjam, hogy már a referendum előtt erre nyilván nem lesz lehetőség. A néppárt nevében nagyon szurkolunk azoknak a polgároknak, akik eh, továbbra is az Európai Unióban szeretnének maradni, hogy közösen tudjuk megoldani majd ezt a kérdést is. Margaréta. Amikor a brit kollégákat hallgatjuk, akárhol is éljenek a kollégák, azt hiszem valamennyien érezzük, hogy mennyire szomorú lenne hogyha nem hallathatnák a hangjukat egyelő partnerként, és hogyha a szavazáson sem tudják hallatni a hangjukat. Cecilia, sajnálom, hogy nem korábban tűztük ezt a kérdést napirendre, de hát tudom, hogy született ez a döntés. Érdekes lett volna, hogy esetleg még lett volna valami kis mozgástér. Érdekes, ami Skóciában történt. Azt mondták, hogy ez egy különleges referendum. Mondhatnánk azt, hogy a, az ország országos választások kapcsán, hogy amikor arról van szó, hogy az adófizetők pénzét majd az adott ország kormánya hogyan költse el, hogy ilyen szavazáson csak azok vegyenek részt, azok döntessenek az adófizetők pénzéről, akik abban az országban adót fizetnek de amikor más kérdésekről van szó, például a politikai befolyásról, vagy most az európai eh, választásokról, minden európai polgárnak eh, joga van részt venni, akárhol is él, eh, európai választásokon és minden tagállam elfogadta azt is, hogy az önkormányzati választásokon is részt vett minden EU-s polgár. Milyen szép lett volna azt mondjuk, hogy itt most nem adópénzekről van szó, nemzeti kérdésekről, hanem az Egyesült Királyság polgárai részt vesznek az EU életében, akár az Egyesült Királyságban élnek, akár máshol. Tehát, hogyha egy olyan üzenetet tudunk megfogalmazni, és most pont ezt tesszük, az egyelőre még EU-s polgár, brit kollégáknak, bár most nem tudtuk megoldani ezt a problémát, ami nagyon sajnálatos, azért az üzletünk az, hogy maradjatok velünk, hogy továbbra is dolgozhassunk együtt, küzdjünk, küzdhessünk együtt, és borzasztóan hiányoznátok nekünk, hogyha már nem lennétek itt. Ez, ez kell, hogy legyen az üzenetünk. És aztán valahogy meg kell oldani ezt a kérdést. Mert nekem kicsit zavar, hogy az Egyesült Királyság nem próbál még jobban megoldást találni, de mindent jóvá tesznek, ha majd az EU mellett szavaznak igennel. Igen, hallgassuk mindig Margaretet, aki nagyon bölcsen szólt most is. Most ha ismét hozzá akar szólni, akkor persze megadom a szót, de utána szeretnék én is né- néhány következtetést levonni. Um, well, thank you. Köszönöm szépen, köszönöm a képviselőknek a sok hozzászólást. Válaszolnék az Európai Bizottság képviselőinek. A monitorozás nem elég, az sem elég, hogy itt a bizottság sajnálkozik. A brit képviselőkhöz hasonlóan én magam is képviselő vagyok, a spanyol falvamban a brit, képvisel, a brit polgárokat képviselem, és valószínűleg ezt a jogot elveszik majd tőlem, illetve elképzelhető, hogy elveszik majd tőlem ezt a jogot három hét múlva. Túl keveset tettünk eddig, és túl későn, de azt hiszem most inkább a jövő felé kell tekinteni, tehát nem szabad megengedni, hogy ez még egyszer előforduljon. Tehát egyetlen európai polgártól sem szabad elvenni a szavazati jogát, A petíciós szakbizottság és a bizottság minden lehetséges meg kell, hogy tegyen, hogy ez a probléma ne álljon elő többször, és remélem, hogy a jövőben is majd jöhetek ide, mert európai polgár maradok. Köszönöm. Igen, ezzel egyetértek. Az, a szavazati jog egy annyira alapvető demokratikus jog, és annyira magába foglalja ez az európai állampolgári jogot, hogy mindenképpen kell tenni valamit azért, és jó lett volna azt megtenni, hogy még a népszavazás előtt, a brit népszavazás előtt megváltozzon ez a jogszabály az Egyesült Királyságban. Tehát ezt kéne elérni, hogy megváltozzon ez a jogszabály, és a többi tagállamra is vonatkozik ez. Ez egy nagyon komoly, alapvető igazságtalanság. Elnök, köszönöm a hozzászólásokat. a szakbizottság nevében engedjék meg, hogy együttérzésemet fejezzem ki önök iránt. Európai polgárként elidegeníthetetlen joguk az, hogy szavazhassanak, és ezt a jogot megfosztották önöktől. Egy levelet kaptam május 25-én, Helen Jones írt alá, aki brit képviselő, a petíciós bizottság elnöke az Egyesült Királyságban. Röviden elmondanám, hogy miről szól ez a levél. Az Egyesült Királyság kormánya bejelentette, hogy szeretné megváltoztatni a brit a külföldön élő brit állampolgárok szavazati jogáról szóló törvényt. Második dolog. Arra kérik az ilyen helyzetben lévő briteket, hogy petíciót nyújtsanak, nyújtsanak be a brit kormánynak, amikor ilyen probléma áll fel. Harmadik dolog. A brit kormánynak címzett levél mert, mert mi, írtünk, mi írtunk, hogy megváltozzon ez a szavazati törvény. Nos, ezt ők megkapták, írja a petíciós bizottság elnöke, és mi azt ajánljuk, hogy a azt ajánljuk, hogy minél hamarabb sor kerüljön az alsóházban, a brit alsóházban arra, hogy megváltoztassák és megvittassák a jogszabályt. Egyébként 2016. szeptemberében a Citizen Report kapcsán még foglalkozunk ezzel, tehát ezzel is és azzal is, hogy a szabad mozgásnak vannak-e akadályai, illetve vannak-e akadályai az európai polgárok szavazati jogának a különböző tagállamokban. Kollégák, egy szóbeli kérdést is én beterjesztenék a Petíciós Bizottság nevében, hogyha a koordinátorok ezt megfelelőnek tartják. A kérdés az lenne, hogy mit tenne a bizottság, vagy mit szándékszik tenni a bizottság, hogy nyomon kövesse a helyzetet. Egyébként a kollégák is utaltak erre, sőt Timmermans úr is utalt arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. És én szeretném egy kicsit kiterjeszteni a hatályt, tehát az összes az összes olyan tagállamot meg kéne keresni, ahol ez probléma, ahol megvonják a szavazati jogot a polgároktól, az összes AK-nak el tudjuk ezt küldeni, ez így jó. Jó, remek, akkor így járunk el. Mindenkinek köszönöm, hogy ide látogatott, közelről vagy távolról de elutazott hozzánk. Ez egy nagyon-nagyon fontos vita volt elvekről beszélünk. Mit jelent az, hogy valaki EU-s polgár? És most már az összes brit polgár, polgárt ez nagyon közelről érinti, de az ügyet akkor is nyomba fogjuk követni, hogyha ezután nem már nem lennének európai polgárok. Köszönöm szépen. Térjünk át a következő Térjünk át a következő napi rendi pontra. A bolgár bankrendszerről lesz szó, a bolgár bankok bezárásáról. Nincsenek jelen a petíció benyújtói, úgyhogy azonnal a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Yes, good morning. Köszönöm szépen. Um, Well, we have submitted our reply in November. Még novemberben benyújtottuk írásos válaszunkat. Egy 2014-es bank problémáról van szó. Ez a harmadik vagy negyedik legnagyobb bolgár bank, amelynek komoly nehézségei voltak, és nem, a betétesek nem fértek hozzá betétjeikhez. Az Európai Bizottság is nagyon aggódott emiatt kötelezettségsértési eljárást indított, nem megfelelően vették át a bolgárok az akkori irányelvet, illetve a tőke szabad mozgásának korlátozásával kapcsolatban is nyitottunk egy ilyen eljárást. Az eljárás után a bolgár kormány módosította a jogszabályt, és amikor a bizottság fellépett, az Európai Bankhatóság is ezzel párhuzamosan levelet küldött a bolgár Nemzeti Banknak, amely felügyeleti szerv is, és arra kérte őket, hogy vagy, vagy tegye lehetővé azt, hogy hozzáférjenek a betétesek a betétjékhez, avagy kell tanítsák őket, de létezik egy nemzeti betétbiztosítási alap is, ezt is lehet használni, aztán ez később meg is történt, ezt fel is használták. A betétek körülbelül, betétek majdnem 100%-át vissza is fizették azóta, úgyhogy lezártuk az ügyet, az Európai Bizottság ezt lezárta, de van már egy új irányelvünk, ami 2015-ben 2015-ben lépett hatályba, ezt Bulgária is, Bulgária is átvette természetesen, és nagyon nagy figyelemmel voltunk arra, hogy Bulgária megfelelően ültesse át jogszabályaiba ezt a jogszabályt, ugye pont ezzel vontak gondok az előző irányelve, de most minden rendben van, úgyhogy szerintem ezeket a petíciókat le lehet zárni, mert a betétesek visszakapták a pénzüket, folyt, folyik a kifizetés, és tehát ez még ilyen szempontból nincs megoldva, de az elvi probléma megoldódott, tehát elindult a kifizetések. Elindultak a kifizetések. Jó, kollégák, ki szeretne hozzászólni? Kunyeva asszony. Köszönöm szépen. Igen, erről a bolgár bankról van szó, és az Európai Bizottság is azt mutatja, hogyha az európai, hogy az európai intézmények felléphetnek a polgárok érdekében egy ügyben, ami foglalkoztatja a közvéleményt. Egy levélre utalnék a, a Bolgárbank levelére, amely bizonyos pontokat felvet, amelyeket figyelembe kell vennünk a petíciós bizottságban. Itt eh, elterjedt korrupcióról van szó ebben a levélben. Ez az elterjedt korrupció teszi nehézé eh, a, az európai a bolgárbankok részére a a helyzet megoldását. Sok polgár van, aki például a házát, más vagyonát, vagyontárgyát veszíti el, és ki van szolgáltatva a bankoknak. Ezért van az, kedves kollégánk, hogy azt szeretném, ezért kérem azt, hogy figyelmet szenteljünk ennek a problémának, amely probléma a polgárok jogait érinti Bulgáriában. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, mondja az elnök, Péter. Én azt mondanám, hogy nos, ez az, ez az ügy, ez sajnos igaz és sajnálatos. Az Európai Bizottság helyesen mondta el, hogy időközben szerencsére sikerült megoldást találni, ezért lezárhatnánk ezt a petíciót, és abból indulok ki, hogy a talán a petíciós eljárás is hozzájárult eh, ahhoz, hogy eh, sikerült megoldani az ügyet én amikor először olvastam az anyagot, azt mondtam, hogy hát ez nem lehet, de aztán végül is egy eh, jogi ügyről volt szó, amely a petíciót benyújtók kárára eh, történt, de hogyha jól értettem, ezt a problémát sikerült megoldani, lezárhatjuk, és remélhetjük, hogy nem eh, történik ez meg, nem kerül erre sor újból. Köszönöm, nincs más hozzászólom, mondja az elnök, a következőt javaslom. Mivel a petícióban felvetett ügyek úgy tűnik, hogy megoldásra kerültek, talán eh, köszönhetően a petíciónak is, reméljük, az Európai Bankhatóság által eh, hozott lépések sikeresek voltak, a felügyeletre sor került megfelelően, a szerződésszegési eljárás lezárult, és az irány elv átültetése pedig szintén megelégedésre ad okot, úgyhogy lezárhatjuk ezeket a petíciókat, és a petíciót benyújtóknak, petíciót benyújtókat tájékoztatjuk erről, és akkor a 2269-es petőció következik. Michael Engelo La Spina, bankszámla megnyitás az egy, egy Európai Uniós országban. Nincs itt eh, La Spina úr, de Olaszországban követi a petíciót. Nos, remélem, hogy neki szebb napja van, mint nekünk, itt Brüsszelben, ahol szakad az eső. Megadom a szót a bizottságnak, Roxane Rommetnak, és őt fog tájékoztatni bennünket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a téma tehát egy olyan szemét érint, aki Spanyolországban él, de szeretne Internetkapcsolódást Franciaországban, internetkapcsolatot rendel. Azt mondták neki, hogy ehhez egy francia bankszámlát kellene nyitnia, de aztán utána pedig azt az információt kapta, hogy ez nem felel meg a SEPA rendeletnek. Az Európai Bizottság megvizsgálta az ügyet, és aztán a petíciót benyújtóval sikerült meg, megegyezni. Mielőtt folytatom konkrétan az ügyet, hadd mondjam el, hogy a SEPA migrációt követően az Európai Bizottság felismerte, hogy számos tagállamban a nemzeti hatóságok nem tud, tudták megoldani a SEPA rendeletnek való meg nem felelés problémáját, főleg a fizetési szolgáltatásokat, hiszen a nemzeti hatóságoknak nem voltak olyan kompetenciái, amelyek erre vonatkoztak volna. Az Európai Bizottság tehát fellépett már ezzel kapcsolatban, körülbelül nagyjából akkor, amikor a petíciót benyújtották hozzánk. És az eljárást beindítottuk, amely azt vizsgálja meg, hogy a nemzeti hatóságoknak sikerült-e megoldani a SZEPA rendeletnek meg nem felelés problémáit. 2015 végén kaptunk eh, a francia hatóság, hatóságoktól egy megerősítést, mely szerint az illetékes hatóságok, a Bank de France, illetve a pénzügyminisztérium biztosítani tudják a SZEPA rendeletnek való megfelelést, és ezért azt javasoltuk a petíciót benyújtónak, hogy ezt az ügyet és az ezzel kapcsolatos bizonyítékokat nyújtsa, eh, küldje el az illetékes hatóságoknak. Emellett azt is javasoltuk neki, hogy az ezt küldjék el az Európai Bizottságnak is, hogy tudjuk követni az ügyet. Elnök, köszönöm szépen. Péter, szeretne hozzászólni? Igen. Amikor az ember ezt először elolvassa, azt hiszi, hogy hát ez nem is lehet. Nehézségek a bank átutalás e, esetében mindig korábban voltak, aztán bevezettük a szepát, és azt gondoltuk, hogy megoldottuk a problémát az Európai Uniós átutalásokra. És e, engem ez aggasztott. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy amit történik, ez törvényellenes. E, hát mindig mosolyognom kell, amikor azt mondják, hogy a nemzeti hatóságok eh, semmit nem tettek hatékonyan ezzel eh, szemben. Hát itt az Európai Unióban vagyunk, és nem egy fejlődő országról beszélünk. Az Európai Bizottságnak végül is igaza van, azt gondolom, hogyha a nemzeti hatóságok akarnak valamit tenni, az már elég lenne eh, elérni azt, hogy a szerződés megszegését eh, ne eh, üzze több cég, tehát megfelelő szankciós pénzekkel ezt el lehetne kerülni. Azt gondolom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, másodszor pedig a belső piaci bizottságnak beadnám, átadnám ezt a petíciót, hogy tájékoztassam őket arról, hogy mi, mindent, mi minden folyik az Európai Unióban, a belső piacon. Az Európai Unió törvényeket hoz, ezeket meg is kell valósítani. A ez, francia hatóságokat is tájékoztatni kell, gyorsan kellene tisztázni ezt a kérdést, mert egyértelműen jogszabályellenes ez a gyakorlat. Jó, Elnök, én is csak azt tudom megerősíteni, amit Péter mondott, ez az irány elv, a 260 per 2012-es, ez az európai fizetésekről szóló rendelet, ezt teljes mértékben és hiba nélkül végre kellene hajtani. Franciaország azt mondta, hogy főleg a kifizetésekhez való hozzáféréssel kapcsolatos 9-es eh, cikk megvalósítása megtörtént, én, és azt javaslom, hogy tartsuk nyitva a petíciót, a hatóságokat is tájékoztassuk eh, erről a problémáról. Az Európai Bizottság Gott arra kérjük, hogy vizsgálják meg eh, részletekbe menően, hogy mi történik, mert a rendelet szerint nem lehet a, az ügyfelekre, ügyfelektől elvárni azt, hogy egy bizonyos tagállamban legyen ez a számla, tehát egy, fr- egy francia IBAN szám elvárása a jogszabályok megsértésének számít. A petíciót benyújtó tájékoztatni kell arról, hogy ez a mi értelmezésünk, és most az Európai Bizottságot bíztuk meg azzal, hogy vizsgálja meg a témát, és aztán számoljon be. Akkor ezzel lezárhatjuk, ugye? még, még, még a belső piaci bizottságot, azt lehet, hogy nem, nem, lehet, hogy nem csak egy elszigetelt ügyről van szó, jó lenne, hogy foglalkoznának vele. Azt hiszem, hogy az illetékes bizottságot is nyilván érdekli hogy az általa kezdeményezett jogszabályoknak mi a sorsa. Azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy abban a levélben, amelyet a nemzeti hatóságoknak is elküld, próbáljon egy kicsit türelmetlenül fogalmazni, és a türelmetlenségének adjon hangot, hogy minél gyorsabban oldják meg ezt az ügyet. Én szerintem a nemzeti hatóságok, hogyha akarnák, tisztázhatnák ezt a dolgot, a tény is, mert úgyhogy nem értem az egészet. Hát, például, amikor külföldön parkolok, én is kifizetem a parkolási díjat, ez működik. Jó, akkor természetesen ezt a Zimkornak elküldjük tájékoztatásul, ez, ezzel remélhetőleg ösztönözzük őket arra, hogy döntést hozzanak. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, egy kicsit hosszabb lesz az ebédszünet, mint ahogy ezt terveztük, és délután én velem már nem találkoznak, mindenkinek kellemes napot.